Kedves kollégák, kolléganők! Nem szívesen zavarom meg ezt a vidám karácsony előtti hangulatot, de ha lehet, akkor elnökként, a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságként hadd köszöntsem a Költségvetési Szakbizottság tagjait is. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a parlament híres tagjai, mint Bőge és Jutta Haug kollégák itt vannak ma velünk, és hogy közösen egy igen nehéz kérdést kell megtárgyaljunk ezen az ülésen. Ez a téma a PPP keretmegállapodás és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a téma, vagy delegált jogi aktusok. Ezzel angolra váltok, hiszen a szöveg, amelyet előterjesztettek, angolul van előttem, és akkor nem felejtek ki lehetőség szerint semmit. 2013. szeptember 30-án a bizottság elfogadott egy delegált rendeletet a PPP-k számára kidolgozott pénzügyi szabályzat mintáról. Ez előirányozza, hogy a PPP-k közvetett mentesítési eljárásban vesznek majd részt. Ennek érdekében minden PPP testület és közös vállalkozás külön mentesítés tárgya lesz az átláthatóság érdekében. A tanács és a parlament az ilyen delegáláson alapuló aktusok ellen elemetéseket tehet. Az eljárást a párhuzamos bizottsági vagy közös bizottsági eljárás értelmében hagytuk jóvá, ezért ezeknek az aktusoknak a felülvizsgálata is ugyanezt az eljárást követi. Ine Gressle és Evelini úr, Rivellini úr, a társelőadók azt javasolták, hogy a pénzügyi szervázat mintáról közös tanácskozást tartsunk a mentesítési eljárás kapcsán. November 6-án egy közös tanácskozáson arra a döntése jutottunk, hogy ezt az eljárást kiterjesztjük, és január 13-a ennek a határideje. A kezdeményezés tervezetet december 4-én köröztettük, December 10-e volt a határidő, de nem nyújtottak be módosítókat addig. Időközben a bizottság a következő javaslatot terjesztette elő a, az állásfoglalás tervezetre. Először is a pénzügyi tervezet esetében a JTI-k figyelembevételével és az belső pénzügyi szabályok figyelembevételével kell eljárni. A módosítókat most készítik alá itrebeli kollégáink, és 2014-ben a bizottság állandó megoldásra tesz majd javaslatot, vagyis hogy magát a pénzügyi rendeletet fogják módosítani, és ezt követően a delegált rendeletet, amiről ma szavazunk. A pénzügyi rendelet utolsó olvasatára kerül majd utána sor, és eldől majd, hogy a JTI rendeletbe mi kerül bele. A társ előadók úgy gondolják, hogy a bizottság ütemterve jó és kivitelezhető megoldást jelent. Ezt az úti tervet most a parlamentnek, a tanácsnak és a bizottságnak formálisan jóvá kell hagynia közös nyilatkozatban. Tegnap pozitív jelzéseket kaptunk a tanács kutatási munkacsoportjától, és ezt eh, a Koreper január 8 megerősíti. Jelen pillanatban a társelőadók azt javasolják, hogy fordítsuk az eljárást, a kifogásolási eljárást a delegált aktussal szemben, és eh, az állásfoglalás eh, ellen szavazzunk, vagyis a kifogás mellett. plenáris módosítóval kívánják a társelőadók felváltani ezt az eljárást, amennyiben a tanács a közös nyilatkozatot, nyilatkozatot elfogadja. Azt hiszem ezzel teljesen világosan elmondtam, hogy miről is van szó. A, ezzel az eljárással úgy gondolom tisztában vagyok, és kérdezem, hogy az előadó és a társelőadó, akit nem látok, kére szót. Inge Grészle. Nagyon örülök annak, hogy eljutottunk idáig, Ma a Koreper január 8-i ülését kell egy kicsit előre segítenünk, mert hogyha a tanács kész áll arra, hogy egy tanácsi e, rendelkezésben a mentesítést közvetlenül felvegye, és ezt ugye megígérte, amit köszönök is szívből, akkor a plenárison biztosítjuk majd azt, hogy mindazt, amiről ma határozunk, a plenáris elfogadja hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor hatályba léphet. Tehát ez egy átmeneti rendelkezés, a JT-ik alapvető jogi aktusa január 8-án kerül sor, és a 209-es cikk módosítását fogják ennek alapján javasolni. A jövőben a JTI alapítása gyorsabb és sikeresebb lehet. Tehát az, az állásfoglalás azt javasolja, hogy leállítsuk a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, ez egy óvatossági intézkedés. Ismerjük barátainkat, ugye? Ezért mondhatjuk, hogy légy óvatos, úgyhogy a tanácsot csak arra tudom kérni, hogy a karácsonyi békével tegye meg, amit csinálunk. Ha mindez nem sikerül, akkor szakmát váltok. Köszönöm, hogyha ma elfogadjátok, amit mondtam. Talán valóban ezért olyan bonyolult ez a rendelkezés, hogy gondolja meg, hogy mit akar. Jó, nem komolyan mondom, de hát azért ennyi viccet én is megengedhetek magam. Meg is nyitom a vitát, anélkül persze, hogy egy korábbi mulasztásomat most ne egyenlíteném ki. Említettem két híres tagunkat, de van még további híres tagunk is, Anne Jensen, akinek szintén nagyon örülök, és mindenkit amúgy is szívből köszöntök. Kérem, nézzék el nekem, hogyha Trautmann asszony például a hírességek között nem köszöntöttem személyesen. Köszönöm, hogy mindannyian eljöttek, és elsőként Ján Mulder jelentkezett. Nagyon nehéznek tartom, én is furcsának tartom, hogy amikor a bizottság elfogadja azt, amit a parlament kért, kért és akkor utána ellene fordul, hát akkor ez azt hiszem, hogy taktika kérdése. Mindenesetre Ingeborg Gressle biztosított arról, hogyha a bizottság szintén egyetért, akkor karácsonyi időszak alatt a jelentéstevő véleményét fogjuk, ajánlását fogjuk követni. Elnök, valaki szeretne még hozzászólni? Jean-Pierre Audi. Köszönöm szépen, elnök úr. senkit sem meglep az, lep meg az, hogy ezt a stratégiát én támogatom üdvözlöm azt, hogy a bizottság e, a parlament kérésének megfelelően hajlandó volt ezt a mentesítést megtenni, hiszen nyugodtan folytathatták volna azt a javaslatuk szerint. Épp ezért nagyon fontos, hogy a parlament kezébe tegyék a mentesítést. Egy véleményt szeretnék mondani, hogy a parlament politikai ellenőrzést gyakorol a közös létesítményei, intézményei között. Tehát politikai ellenőrzésről is van szó, nem csak a számlák ellenőrzéséről Épp ezért a parlamentet a mentesítési határozat, döntés folyamatba be kell venni, elsősorban a közös hatóságokat illetően ha az intézmények eltérnek a költségvetési rendelettől, csak akkor tehetik, hogyha különleges okai vannak nem biztos, hogy pontosan idézem a szöveget. Biztos vagyok benne, hogy a bürokrácia bonyolultsága nem segít a mentesítésben, hogyha megfelelően végzik el a munkáját a számvevőszékség és a tönti intézmény, akkor a mentesítésnek nem kellene nehéznek lenni. A PPP esetekben amellett teszem le a voksot, hogyha meghallgatjuk az ügyvezető igazgató és a vállalatok vezetőinek a véleményét, akiknek el kell számolni a támogatások, alapok megfelelő elszámolásával, akkor fontos, hogy a az elszámoltathatóság a bonyolultsága ellenére megtörténjen. Tehát eh, nem tudom, hogy lehetne könnyíteni a dolgról, persze ez, ez, ez, ez nem jelenti azt, hogy feladjuk a számláknak a megfelelő ellenőrzését, eh, és fontos, hogy figyelembe vegyük a eh, költségvetési rendeletet, a pénzügyi szabályokat, de ne legyen túl sok bürokrácia. Köszönöm szépen, Gábáló az. Uh, uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Csak annak az óhajnak adok hangot, hogy mivel a PPP-k nagyon fontosok a Horizont 2020-as programban, amely egy fontos program, és a PPP-k az ipari, ipar részvétele szempontjából nagyon fontos, és a magánpénzek áttétele szempontjából. Tehát nagyon fontos, hogy segítsük a növekedést és a munkahelyteremtést. Tehát egyszerűen, egy egyszerű módon kell megoldást találnunk hogy a kiutat megtaláljuk azért, hogy a Horizont 2020-at azonnal végrehajthassuk már 2014 elején, anélkül, hogy szükségtelen akadályokat gördítsünk a vállalkozók elé. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor most a Elnök úr, talán annyit elmondhatnék, hogy egyetértünk a jelentéstevővel, és talán az ITRE bizottsággal felszól, felszólaló kollégák nevében is mondhatom azt, hogy külön mentesítést biztosítsunk, tehát azt, amit az Európai Parlament követel. E, erről az alapról indulunk, amikor a tanácssal tárgyalunk, de a múlt héten is tárgyaltunk, és ezen a héten is, és arra ösztönöznénk őket, hogy értsenek együtt a közös nyilatkozattal. Remélem, hogy a január 8-ai koreper ülés után sikerül majd egyetérteni ebben a közös nyilatkozatban, és minél gyorsabban megvalósítani. Hogy konkrétabban válaszoljak Odi úr kérdésére, nyilvánvaló, hogy a delegált aktusokkal kapcsolatos javaslatunk pontosan egyszerűsíteni akarja a dolgokat. Több ilyen elem van, Egyrészt a költségvetési tervezést megegyszerűsítettük, a költségvetés elfogadását is egyszerűsítettük, aztán azokat a szabályokat is, piaci szabályokat is egyszerűsítettük, amelyek fontosak a PPK szempontjából, és és nyilván a szemvitellel kapcsolatban is egyszerűsítettük a dolgokat, de persze a nemzetközi szabványoknak megfelelünk így is. Tehát tényleg tettünk erőfeszítést az egyszerűsítre, eh, amikor ezeket a delegált aktusokat javasoltuk. Eh, eh, ugyan nem terveztük ezt a külön mentesítést, de amikor felülvizsgáljuk a költségvetési rendeletet, akkor erre is sor kerülhet. Köszönöm szépen, elnök úr. Más, úgy látom nem akar hozzászólni, akkor ezzel a szavazásra értünk, szavazáshoz értünk. Várjuk meg, hiszen elektronikusan szavazunk. Remélem mindenkinek itt van a szavazókártyája. Ellenőrizzük, hányan vagyunk itt. Okay. Vote is open. Megnyitom a szavazást. Mm-hmm. because the machine indicates mm three, yep. three liberal. We have, uh... Úgy látom a berendezésről, hogy az AD-től túl sokan vannak. Én akkor majd tartózkodni fogok. Még mindig kettővel többen vagyunk. Jó, akkor tartózkodom, és eh, kettőtöket ugyanerre kérlek, és újból kezdjük akkor a szavazást. Jó, akkor ezt most töröltük, és eh, újból megnyitom a szavazást. Uh-huh. Uh-huh. So everybody vote. Ha mindenki szavazott, nem, még nem. Uh-huh. No. Okay. Vote is... Jó, lezárom a szavazást. Okay. Super. Damit uh, hat's... Ezzel a két szakbizottság egyhangúan kijelölte és támogatja a két előadó vonalát. Gratulálok az egyértelmű szavazati eredményhez mindenkinek, akit nem látok, kellemes adventet, boldog karácsonyt kívánok. Remélhetőleg az új, idő, új évben megerősíthetjük ezeket az, ezeket, ezt a határozatot. A Költségvetés ellenőrző szakbizottság tagjait kérem, hogy maradjanak. A Költségvetési Szakbizottsággal való közös ülést azt lezárom, egy rövid technikai szünet után pedig megnyitom a Költségvetés Ellenőrző Bizottság ülését.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 Okay. Um, I was just informed, ich wurde gerade... Bocsánat, most uh, tájékoztattak arról, Marinescu úr a közlekedési szakbizottságban van, úgyhogy azt javaslom, hogy azért folytassuk a költségvetés ellenőrző szakbizottság 14-es napi rendi pontjával, Stars kollega jelentésével. Ez a 9 per 2013-as jelentés a Kongói Demokratikus Köztársaság számára nyújtott támogatásról. A számvevőszéktől Preszper urat köszöntöm. Vajon elkezdhetjük? A bizottság vajon jön-e még? Jönnek később. Jó, de a bizottság nélkül nem csináltunk semmit, semmi értelme. Úgyhogy sajnos várnunk kell.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 So, um, one question to our colleagues from... Nos, az epsp és kollégákhoz szeretnék egy kérdést intézni. Elkezdhetnénk akkor is, hogyha csak később jön az előadó? Rendben van? Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, hölgyeim és uraim, akkor a megszakított ülést újból megnyitom. Néhány perc múlva, vagy néhány perces késéssel Werner Hayer igazgató úr az EBB főigazgatója fog hozzánk szólni. Szeretettel üdvözöljük. Azt javaslom, hogy kezdjük is megkérdezném, hogy a számvevőszék részéről valaki akar-e az EBB ügyében szólni, vagy pedig kezdhetjük az EBB-vel. Jó, akkor az EBB-vel kezdjük e, az éves jelentésével kapcsolatban, tehát hogy a parlamentet hogyan mentesítették. Köszönöm szépen, Tyler úr, angolul fogom megejteni ezt. Először is nagyon szépen köszönöm hogy az intézményünknek lehetőséget biztosítottak arra, hogy néhány kérdést megmagyarázzon, azokat a kérdéseket, amelyeket a találkozóink során felvetettük. Mint ahogy az elnök úr már mondta, az egy hónappal ezelőtt tartott ülés során úgy, vagy után úgy érezzük, hogy az európai Unió stratégiáinak integrált részei vagyunk, tehát amikor a válság hosszú távú hatásaival foglalkozunk. A növekedés és foglalkoztatás témájában talán ön is tudják, hogy az Európai Tanácsnak októberben beszámoltunk arról, hogy mit tettünk addig, és hogy mit akarunk tenni az elkövetkezendő években. Két olyan kérdést hangsúlyoztunk, nem csak mi, hanem önök is többen, hogy a foglalkoztatás és a készségek mellett tettük le a voksunkat. Elsősorban azzal a kérdéssel foglalkoztunk, amely néhány országban egészen tragikus, a fiatalok és a munkanélküliség kérdésre. 6 milliárd eurót szántunk erre az évre, erre a kérdésre, és szeretnénk ezt felhasználni a problémák megoldására. A másik kérdés, amelyel az előadó is foglalkozott, a KKV-knek a kérdése, tehát a kis és középvállalkozások. Mint tudják, ez az e- európai gazdaságnak a gerince, ez dominálja leginkább a munkahelyeket, a gazdasági növekedést. A célunkat 18 milliárdban határoztuk meg az idei évre, és biztosak vagyunk benne, hogyha, hogy ezt is elé, el is érjük, hogyha az EIF-et is figyelembe vesszük, hogyha ezt mind összeadjuk, akkor 21 milliárd eurónál több lesz, a KKV-kbe való beluházás idén. Aztán szeretném hangsúlyozni a bizottság tevékenységét a KKV kezdeményezés területén. A strukturális alapoknak egy részét szeretnénk a következő években garanciaként felhasználni, tehát egy biztosítékként, hogy a, a KKV-knek való hitelnyújtást megerősítsük. Most várnu, várunk, hogy a tagállamok hogyan nyilatkoznak, hogy szeretnének-e részt venni. Mindestre ezt a programot a nyár folyamán bőségesen kitaglaltuk, tehát hogy milyen opciókat adunk a KKV-knak. Aztán foglalkoztunk a Horizont 2020-as alapokkal, és a saját forrásainkat is figyelembe vettük. Természetesen ki figyelembe kell venni a külpolitikai feladatokat is. Van egy programunk, az összes hitelnek 10%-a az Európai Unión kívüli vállalatokat támogatja, vagy azoknak ad hiteleket, eh, amelyek eh, az Európai Unióval kapcsolatos projekteket vállalnak, amely a stabilitást növelhetné, vagy az irányítást támogatja, vagy a beruházásokat támogatja, például az éghajlat hatásai, éghajlatváltozás hatásainak a csökkentésére. Kalfin úrra azért nézek, mert nagyon hálások vagyunk, az Európai Parlament támogatásáért, amely lehetővé tette, hogy a múltnahoz hasonló szintet érhettünk el a külső hiteleket illetően. Talán ennyit mondanék, azért, hogy ne, ne túl sokáig szaporítsam a szót, mert akkor nem hallgatnak meg. Köszönöm szépen, Knappen úr. Köszönöm, hogy ilyen tömören összefoglalta a véleményét, és elmondta nekünk ezt a beszámolót. Most szeretném megnyitni a vitát itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban. Egy kicsit nehéz helyzetben vagyunk, mert nincs még itt a jelentéstevő. Kérdezem, hogy ki szeretne szót kérni. Herr Kalfin, bitteschön. Kalfin úr. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Marinescu úr jelentéséről szeretnék beszélni. Ő sajnos még nem érkezett meg nekem, meg mindjárt mennem kell, úgyhogy sajnálattal bele kell most vágnom, még mielőtt ő megérkezne. Úgyhogy a távol létében kell erről beszélnem. Először is némi tájékoztatást szeretnék adni Knape úrnak, hogyha ön nem tudná, ma délelőtt véglegesítettük a dialógust, és most már csak a technikai szakaszban vagyunk. Ez jó hír mindannyiunk számára. Minden esetre sok minden szerepel ebben a jelentésben. Olyan témák, amelyek különösen számot tartanak a parlament érdeklődésére. Knape úr beszélt az EIB működéséről és a munkájáról a KKV-kkel kapcsolatosan. Ez viszonylag új tevékenysége a banknak. A tanács és a parlament arra kérte fel az EBB-t, hogy dolgozzon ki KKV-k számára pénzügyi eszközöket. Megvannak már bizonyos eredmények, ami egyébként ígéretes. A 45-től 47-ig tartó bekezdések a jelentésben, itt Marinescu úr azt veti fel, hogy tovább vizsgáljuk meg a támogathatósági kritériumokat, illetve azt, hogy milyen elvekből kiindulva érheti el a KKV-kat végső soron az EBB által elindított finanszírozás, milyen pénzügyi közvetítőkön keresztül. Ami pedig a támogathatósági kritériumokat illeti, talán némi szerzési időszak után az EBB felmérhetné ezeknek a hiteleknek a hiányosságait, vagy előnyeit, hogy ezek versenyképesek-e vajon, és hogy a hozzáférhetőbb pénzügyi források előnyeit tovább adja-e a végső kedvezményezetteknek. A kérdés tehát az, hogy jó útja-e a munkának, hogy folytatjuk ezeket a, az erőfeszítéseket KKV-kkal kapcsolatosan, ez jó elképzelés lehet. Aztán a 60. bekezdésben a jelentéstevő azt javasolja, hogy külön jelentés készüljön a számvevőszék részéről a külső hitelezési mandátumával kapcsolatosan az EBB-nek. Nagyon sok kutatás folyik ezzel kapcsolatosan, és nagyon sok információ áll rendelkezésünkre. De egy számvevőszéki jelentés is jó elképzelés volna. Talán még a félidős felülvizsgálathoz az időpontját még közelebb kellene hozni, 2016-ra, 17-re tervezi ezt a számvevőszék hogy ezeket a megállapításokat figyelembe tudjuk venni, amikor a megújításról beszélünk. Persze nem feltétlenül megújításnak kellene ezt nevezni, de én így is megjelölhetem. Azután a kockázat megosztási eszközökkel kapcsolatosan is szól a jelentés ezekről a témákról is, és azt is biztosítani kell, hogy a kifejezetten banki jellegű döntésekbe nem avatkozunk bele. Az egyik talán legfontosabb kritériumnak annak kellene lennie, persze ez megint a bank megítélésére tartozik, hogy mely entitásoknak adja meg a magas hitelminősítést, besorolást, hogy olcsón a nemzetközi piacon hitelhez jussanak a bank kockázatának növelése ezért nem kívánatos. Azután még érdekes a munkánk szám, szempontjából valami, ami a következő pénzügyi keretekhez kapcsolódik, illetve az Európai Unió költségvetéséhez. Mindezek az eszközök, amelyeknek a célja, hogy az európai költségvetés szerepét kiegészítsék, ezekkel kapcsolatosan nagyon sok vita van folyamatban, és úgy gondolom, hogy az EBB is hozzájárulhat a költségvetés teljesítéséhez. Ez nagyon jó eszköz, vannak tanulmányok ezzel kapcsolatosan, voltak meghallgatások, stb. stb. De ha megnézzük az új pénzügyi perspektívákat, akkor azt látjuk, hogy időről időre jó elképzelés volna, hogy az EBB megvizsgálná, hogy a bank profilja hogyan segíthetne a kedvezményezetteknek hogy még hatékonyabban használják ki az európai forrásokat, és tudjuk, hogy ezek a források egyre szűkösebbek lesznek. Nem támogatom azt az elképzelést, hogy az európai alapok helyett vegye át ezt a szerepet az EBB. Ez banki intézmény, nem támogató intézmény, ez egészen más szerep, de talán a hiteleket összekombinálva a támogatásokkal jó eredményekben reménykedhetünk. Illetve szeretnék még egy kicsit szólni magáról a végleges jelentésről. Az úgynevezett bölcsek tanácskozásának az eredménye volt ez a jelentés. Megpróbálják feltárni annak a módját, hogy az EBB hogyan tud pénzügyi intézményekkel együttműködni, és a bizottság létrehozott erre egy platformot, ahol eh, találkozhatnak ezek az intézmények, és már megkezdtük ezt a munkát, úgy gondolom, hogy most még csak az elején tartunk, de jó jelzéseket kaptunk, eh, és bizonyos pontokon majd fel kell mérni, hogy ez hogyan működik. A nem kormányzati szervek ágazatából eh, kriti- kritikák érkeztek, hogy eh, kevésbé lesz átlátható így az eljárás. Meg kell találnunk az egyensúlyt a hatékonyság és az átláthatóság között, és fel kell tárni, hogy hogyan tudjuk a közös finanszírozási megoldásokat továbbvinni. Ezeket akár a platformon és a közelmúltban megkezdett egyeztetések nyomán tovább lehet tárgyalni. Köszönöm szépen! A következő kollega a Vájló asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is van egy kérdésem a KKV-khoz. Mindenütt napi renden van. A belső piaci szakbizottságban is megpróbálunk segíteni. Itt általában az van, hogy támogatjuk a KKV-ket. Az első kérdésem kicsit hasonlít Kálfin úr kérdéséhez, aki hitelekről beszél. Hogyan szervezik ezt meg? Közvetlenül biztosítanak hiteleket a kávávéknak, vagy pedig a helyi nemzeti bankok vállalnak kezességet? Ez is lehet. Lehet ebben a formában is. Nagyon érdekes lenne, hogyha otthon bejelenthetnénk, vagy elmondhatnánk, mert pillanatnyilag az egyik legfontosabb probléma minden országban, a KKV-k számára, Németországban is, hogy van-e likviditások. Sajnálom, épp én csöngök, mindjárt kikapcsolom. Bocs. Um, das war nicht wichtig. Also, äh, erste Frage, wie, äh, wie wird das organisiert? Első kérdés tehát, hogyan szervezik ezt meg? Alapvetően zseniális az ötlet, támogatjuk. A második pedig a KKV-k érdekes módon az innováció és a kutatás éllovasa is. Ebben is segítenek-e a projekteknél? Tehát például a helyi főiskolákkal, egyetemekkel együtt, mert ez a KKV-k számára nem olyan egyszerű, nem annyira, mint a nagyvállalatoknak például, akiknek saját kutatási részlegük van. Másrészt pedig azt is tudjuk a statisztikákból, hogy a KKV-k nagyon sokat tesznek ezen a területen, és sokkal előrébb vannak aktivitásban, mint ahogy általában gondolják. Nem tudom, hogy lehet-e így segíteni ebben. Mert ha igen, akkor az kiváló lenne, de szerez szívesen el is mondjuk ezt, hogyha erre kitérne részletekben. Ha van valami pozitívum, azt nem csak karácsonykor jó, hogyha elmondjuk a szép üzeneteket. Nem tudom, hogy közvetlenül akar-e válaszolni, vagy pedig eh, Odi kollégát hallgassuk még meg. Jó, Jean-Pierre Odi. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy eh, a magyarázatait elmondta, lenne néhány kérdésem nekem is önnek. Az egyik a tőkeemeléssel kapcsolatos. Én magam is azt javasoltam, hogy 10%-kal emeljék annak érdekében, hogy összesen 60 milliárdos összkapacitás legyen. Már tavaly is feltettem ezt a kérdést, és egyszerűen nem látom be, hogy a plusz 10 milliárd, ami most ugye összesen 60 milliárdot jelent majd, hogy ez hogy felel meg annak, hogy a tagállamoknak 22 milliárd forrás, 22 milliárdot már biztosított. Igazából ennyivel tartoznak, most 42 milliárdos tőkét jelzett, de csak 20-at szabadított fel, még 22-t fel kell szabadítani. Az alapszabályzatában a tőkének csak a két és félszeresét lehet kiadni. Tehát hogyan lehet ezt a két és félszerest most kiadni? A 10 milliárd készpénzben az a hatszorosa annak, mint amit a tagállamok beterveztek. A második kérdésem, ezt is mindig felteszem, amikor eh, meg van rá mód, hogy válaszoljanak rá. Ez az ellenőrzéssel kapcsolatos. A parlament már év, néhány évtizede kéri, igényli a felügyeletet. Még mindig nincsen ilyesmi. Először azt mondták, hogy minden bank minden bankra az vonatkozik, hogy nincs fölöttük felügyelet, és egy lehetőség kapcsán egy volt európai miniszternek is feltettem a kapcsot, ezt a kérdést, aki azt mondta, hogy az EBRD már két éve felügyelet alatt van, az, illetve az állami bankok. Tehát az állami bankok, az európai bank viszont mégsem, még sincs felügyelet alatt. Többször kértük már, akár mondjuk az Európai Bank felügyeleten keresztül valósulna meg. A bankuniónak is van javaslata erre vonatkozóan, mégis az a benyomásunk, hogy a pénzügyminiszterek a bankok felügyeleti tanácsa nem mer, mer ebben lépni. Nem tudom, hogy az irányító testületben ezt megbeszélték-e. Ön hogyan vélekedik erről az ötletről, a, erről a fajta felügyeletről, és összeegyeztethető-e a luxemburgi bankfelügyelettel? Az ugye már hat éve működne. Vajon a bankok készek lennének-e arra, hogy egyáltalán a miniszterek ülésén napirendre tűz, hagyják tűzni? A második kérdésem pedig az EIB hosszú távú finanszírozását kérte az Európai Tanács, de mi lett az eredménye? Ez nagyon érdekes kérdés volt. Ugye el is gondolkoztunk erről, ismert pénzügyi szakértőkkel is. Ön is nagyon érdekes hatáskörökkel rendelkezik a banknál. Vajon a, az, infrastruktúra, az infrastruktúra hosszú távú finanszírozását hogyan látja. Olyanokért, amelyek nem rentábilisak, közlekedés, digitális fejlesztés. Amikor azzal kezdte az előadását, hogy az önök bankjáról beszélek, a, és persze tudjuk, hogy ez a, nem az uniónak, hanem a kormányoknak a bankja, és a parlament már régóta azt javasolta, hogy az e- Európai Uniót is társítsák az EBB eh, kebelében. Eh, ön támogatja ezt, ezt a gondolatot, tehát, hogy mi társult eh, tagjai legyünk az EBB-nek. Köszönöm. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm ezeket az észrevételeket és a kérdéseket is. Először is néhány szót szeretnék szólni a KKV-kkal kapcsolatosan. A kis és középvállalkozások két-három fő problémával, kihívással néznek szembe. Az egyik nyilvánvalóan, ahogyan az látható volt a néhány nappal ezelőtt Londonban szervezett szemináriumból is a kereslet hiánya. Ami elsősorban a gazdaság helyzetéből adódik, azon múlik, hogy a gazdaság növekszik-e, vagy sem. Tehát van egyfajta kereslet hiány. Ez nagy probléma a KKV-k számára, de vannak más problémák is. Európában nagyon eh, függenek a vállalkozások a bankhitelektől. Hogyha ezt összehasonlítjuk az Egyesült Államokkal, akkor még eh, kirívóbb ez a függőség. 80%-os ennek a mértéke, tehát 80%-ban a banki ágazat nyújtja ezeket a hiteleket, és csak 20% eh, a nyilvános részvétel, vagyis a részvényeseknek a tőkéje. Ami azt jelenti, hogy a vállalkozások függnek a bankoktól. A másik dolog pedig, hogyha egy vállalkozás ennyire függ a banktól, akkor a bankokkal szemben olyan helyzet alakul ki, hogy a bankok is nagy nyomás alá kerülnek, hogy szorítsák vissza a tevékenységüket, hiszen a mérlegüket kell helyreállítani, az új szabályozói követelményeknek megfelelően a Bázel 3 alapján például új követelményeket állítanak a bankokkal szemben. Ez hátrányos azon cégek számára, amelyeknek pénzre, hitelre van szüksége. Az Európai Unión belül, különösen az eurozónában nagy probléma még a piac szétforgácsolódása is. Olaszországban nem ugyanaz a KKV hitelezés, mint Ausztriában, 200-300 bázispontos a hitelezési kamatfelár, és ez a fajta szétforgácsolódás szintén nagy probléma, és ez aláaknázza a KKV-k működését. Hogyan dolgozunk mi ezen. Önök is tudják, hogy nincsenek nekünk ATM-jeink, mi nem lakossági bank vagyunk, hanem ő számukra, a lakossági bankok számára nyújtunk hiteleket, tehát ők a mi képviselőink, ők nyújtják a hiteleket, ők ismerik az ügyfeleket, ők ismerik a területet, a, a, az ő feladatuk, hogy megítéljék a helyzetet. Így működünk, és most ezt a működést kívánjuk kiterjeszteni. Görögországban elkezdtük még nyár előtt az első programunkat. Kettő ez igazából, az első egy garancia alap a KKV-k számára, illetve a bankok számára, amelyek KKV-knak hiteleznek. A másik pedig olyasmi, ami nem feltétlenül a legfőbb üzletágunk, de nagy szükség volt rá, a kereskedelem finanszírozás. Tehát van egy kereskedelem finanszírozási eszközünk is most Görögországban, mert a kis és középvállalkozások egyszerűen nem tudnak hitelhez jutni, vagy egy a kreditívet nem tudnak a bankoknál elintézni, hogy a napi munkájukat ezzel támogassák. Cipruson is egy garancia rendszert indítottunk el, illetve Portugáliában is. És nagyon fontos számunkra, hogy foglalkozzunk azokkal a kérdésekkel, amelyek az egyes országokban a sajátos körülményeik nyomán felmerülnek. Így működik tehát a bankunk, és természetesen vannak kockázatok is. Csak hogy az egyik legegyszerűbbet említsem, jelen pillanatban a pénzügyminiszterek a banki unió kontextusában a Bélin programról tárgyalnak. Hogyha a mi saját hitelezési tőkénk 30 milliárd ez körülbelül, amit felhasználhatnak KKV hitelezésre a helyi bankok. Hogyha ez a tőke veszélybe kerül a béli miatt, akkor ez alapvetően azt jelenti, hogy a saját hitelezésünk még drágább lesz, hiszen biztosítékokat kell képeznünk. Lehet, hogy még nagyobb szabályozói tőkére lesz szükségünk, vagy tőke követelményt kell biztosítanunk, tehát vannak bizonyos kockázatok, mindent megteszünk a, a helyzet megoldása érdekében, korai még most kimondani, hogy már elkönyvelhetjük a sikereket. Valószínűleg ez az év lesz az elmúlt öt évben az első, hogy a foglalkoztatás a KKV körében nem csökken, hanem némileg növekszik. Nem is nagyon akarom mondani a számot, mert annyira aprócska, de mégis van egy enyhe növekedés először az elmúlt öt évben, ami azért biztató, és azt mutatja, hogy jó irányban haladunk. Ami pedig eh, Kálfin úr eh, kérdését illeti ő kifejezetten erre kérdezett rá, és ő azt mondta, hogy egy külön jelentést kellene kérnünk a számvevőszéktől, már ami a külső hitelezési tevékenységet illeti az Európai Unión kívüli tevékenységet. Ez nagyon jó, hogyha ezt összekötjük a félidős felül, felülvizsgálattal, és a két dolgot együtt kezeljük. Azt azért figyelembe kell venni, hogy most első alkalommal néhány hónappal ezelőtt bemutattuk az eredményekről szóló jelentést azzal kapcsolatosan, hogy Európán kívül milyen hitelezési tevékenységet folytatunk, és nagyon modern eszközöket, pénzügyi eszközöket állítunk össze, ezen nagyon sokat dolgozunk, ami pedig a kockázatunkat és a kockázati étvágyunkat illeti, arról nem szabad megfeledkezni, hogy számunkra a tripla A minősítés nem fétés vagy presztis kérdés. Ez egy olyan eszköz, ami lehetővé teszi számunkra, hogy olcsón szerezzünk forrásokat, és ez lehetővé teszi számunkra azt is, hogy ezt az előnyt továbbadjuk azoknak, akik részt vesznek a programjainkban, azoknak az országoknak, cégeknek és önkormányzatoknak. Ez egy olyan eszköz, ami hozzáadott értéket teremt, mi így tekintjük ezt a besorolást vagy minősítést, ezért van nagyon fontos szerepe ennek a hitelezési feltételek kialakításában. Kasson úr felvetette, az úgynevezett blending eszköz fontosságát, vagyis, hogy kombináljuk össze intelligens módon a támogatásokat és a hiteleket. Annak érdekében, hogy növeljük a gazdaság élénkítési kapacitást. Különösen az új MFF keretében új eszközöket keresünk, amelyek ezt a kombinációt a lehető legnagyobb mértékben lehetővé teszik, hiszen így tudunk nagyobb lökést adni a gazdaságnak, amikor költségvetési megszorítások idejét éljük. Aztán Weller asszony beszélt egy másik nagyon fontos dologról, mégpedig az innovációról és a kutatásról. Ha megfontoljuk a bank alapvető filozófiáját, akkor ez azt mondja, hogy úgy kell befektetnünk hogy ennek hatására Európa a jövőben versenyképesebb legyen. Ami azt jelenti, hogy az innovációt, a fenntarthatóságot és az inkluzivitást figyelembe kell vennünk, vagyis próbáljuk megtartani a társadalmaknak a koherenciáját. Előrehaladást került már elérnünk az új MFF alapelveivel kapcsolatosan, és a bizottsággal arról tárgyalunk, hogy hogyan tudjuk a kis kockázatmegosztási eszközökkel segítséget nyújtani az innovatív KKV-knak. Nagyon fontos egy autópálya, egy fizetős autópálya is, de a kutatás, innováció kérdése azért lényeges, hogy Európa megint versenyképesé váljon a globális piacon. Tudatában vagyunk ennek a követelménynek és ennek az elemnek. Odi úr a tőkéről beszélt. Nagyon kicsi az alaptőkéje az EBB-nek, 21-22 milliárd euróról beszélünk, ami valóban az alaptőkénket jelenti, illetve 240 milliárd jegyzett tőkénk van, ami azt jelenti, hogy ez nincsen ott a zsebünkben, nincsen a párnánk alatt, de lehívhatjuk ezt a tőkét. Ez alapján, a tőke alapján működünk, és körülbelül 550 milliárd a, tőke, a mérleg főszegünk, ez viszonylag jelentős, és meg kell vizsgálnunk, hogy a garantőreink, a tagállamok milyen erőforrásokkal rendelkeznek. Vannak AAA besorolás országok, de vannak ennél gyengébbek is, ezt mindenki tudja. Ezeket a tényezőket mind figyelembe kell vennünk egy egyenletben, aminek az eredménye az, legyen, az kell, hogy legyen, hogy minket erős banknak tartanak. Idén tőkeemelést hajtottunk végre, fokozatosan, tavaly év végén és ez év elején, és a hitelezési tevékenységünket kb. 40%-kal bővítettük. Ezt még egyszer meg fogjuk tenni, hogyha a körülmények ezt lehetővé teszik, erről még tárgyalások vannak folyamatban. Szeretnénk ezt az anticiklikus hitelezési volument fenntartani a következő évben is, mert a tagállamok erre kértek minket fel, a tőkeemelésre, és az anticiklikus intézkedésekre, és ezen dolgozunk. Ami pedig a hosszú távú beruházásokat, befektetéseket illeti, természetesen hozzájárultunk a bizottsági zöldkönyv kidolgozásához, ami a hosszú távú befektetéseket illeti, és aktívan részt vettünk, részt is veszünk szervező tagként a hosszú távú befektetők klubjában. Ez azért fontos, mert ez egy olyan megoldás, ami csökkenti a függőséget különösen a KKV-k szempontjából, de más nagyobb cégek szempontjából is csökkenti az ő függőségüket a banki ágazattal szemben illetve lehetővé teszi, hogy másféle befektetők, banki vállalatok és biztosító társaságok részt vehetnek a gazdaság finanszírozásában. Ami azt jelenti, hogy ebben nagyon fontos részt vállalunk ezekben az erőfeszítésekben, és a bizottság a zöld könyvnek majd az utókövetését is teszi, ebben konkrétabb megállapítások szerepelnek majd. Még egy dologra szeretnék reagálni, remélem nem hagytam ki semmit. Volt egy olyan megjegyzés, ami a felügyelethez kapcsolódott. Önök is tudják, hogy semmiféle felügyelettel nem lesz nekünk problémánk, ami betölti a küldetését. Természetesen az EBB-t a római szerződés hozza létre, és a római szerződés felruházott minket minden jogi és szabályozási hatáskörrel, ami ehhez szükséges, mindazonáltal működik egy felügyeleti rendszer felettünk, de nem úgy felügyelnek minket, mint hogyha kereskedelmi bank lennénk, már csak azért sem, mert nem vagyunk kereskedelmi bank. Az Európai Központi Bankot felkértük a felülvizsgálatra, de ez az ő prioritásaiknak nem felelt meg. Most az Európai Központi Bank tevékenységi köre bővül, elképzelhető, hogy az olyan pénzügyi intézményekre is kiterjed majd a hatáskörük, mint a miénk. Mi nyitottak vagyunk e felé, a megoldás felé, ezt javasoltuk is korábban már. Időközben azonban nem minimalizálni kívánjuk ennek a jelentőségét. Már most is felügyeletet gyakorol felettünk a Luxemburgi Központi Bank, és likviditási jelentéseket készít, illetve egy audit bizottság működik, egy nagyon komoly bizottság. Mm, új és több hatáskörrel a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta a legjobb banki gyakorlatok követésével, illetve és az Európai Számevőszék is auditálja a tevékenységünket olyan témakörökben, amelyek kapcsolódnak más európai intézményekhez, és a tevékenységünknek a nagy része ilyen, hogyha ez valamiféle mandátumhoz kapcsolódik, vagy a blendinghez, vagy a garancia elemekhez. Ez a fajta tevékenységünk kapcsolódik más európai intézményekhez is, és ezt a tevékenységet ezt a tevékenységünket a számvevőszék vizsgálja. Azután természetesen az OLAF és az Európai Unió ombudsmana is vizsgálja a munkánkat, és bizonyára beszéltem már arról a rendszerről, ami egyébként egy eléggé szofisztikált rendszer, egy panaszmechanizmus, néhány hét múlva jelenik meg az a jelentés, amely a panaszokkal foglalkozik, illetve a panaszkezelési mechanizmussal, ki tett panaszt és ezeket hogyan kezeltük. Majd látható lesz, hogy a legtöbbet sikerült konszenzussal megoldani, aztán voltak esetek, amelyek az ombudsman elé kerültek. Viszonylag tehát széles skálán mozognak azok az elemek, amelyek a felügyeletünket biztosítják. Ami pedig ennek a szervezetnek a csúcsát illeti, mondjuk az Európai Központi Bankot nevezhetjük itt meg, amely talán szerencsés volna, hogyha ugyanúgy felügyelné a mi munkánkat, mint a központi bankok, a nemzeti bankok munkáját. Erre a megoldásra nyitottak vagyunk korábban, pont mi indítványoztuk ezt. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy a legtöbb kérdésre válaszoltam. Eh, Köszönöm szépen Knáven főtitkár úrnak. Mielőtt az előadónak megadnám a szót, aki a közlekedési szakbizottságban szavazott, azoknak hadd mondjam el, hogy mi, amit itt megbeszélünk ebben a szakbizottságban, az EP-ben más eh, szakbizottságok és a plenáris is megtárgyalta. Azt szerettük volna, hogyha az Európai Beruházási Bank több KKV finanszírozást biztosít, mert azt tapasztaltuk különösen a válság országokban, hogy a KKV-knek nehézségeik vannak a válság következtében a hitelekhez való hozzáférésben. Ez egyfajta olyan mechanizmust ez egyfajta mechanizmust jelent már, ami sajnos kialakult, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy erre reagáltak, és köszönjük az elnöknek is, Nayer elnök úrnak, és mindenkinek, a, akik önökkel együttműködnek. Luxemburgban volt már egy tájékoztató és tájékozódó beszélgetés, amikor néhány kérdést már tisztáztunk. Hát kérdezem meg, hogy ki kér szót, az előadó és Marinescu kollega. Köszönöm szépen, elnézést kérek a késésért. Tudják, hogy a program nehéz. A TRAN bizottságtól jöttem, ahol a légi utasok jogairól, tehát az önök jogairól is szavaztunk. Tehát azt szavaztuk meg, hogy minden jogot megkapunk, de lehet, hogy nem lesz repülő, amivel utazhatunk majd, mert tönkre mennek a vállalatok. Nos, köszönöm szépen. Knap úrat meghallgatva látom, hogy a kérésekre adott válaszokban tulajdonképpen mindent megválaszolt. Egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Amikor európai bankról van szó, akkor Európára kell koncentrálni, és különösen azokra az országokra, amelyek nehézségekkel néznek szembe. És a önök beruházási bank, amely azt jelenti, hogy beruházásokat kell eszközölni, hogy munkahelyeket teremtsenek, különösen a KKV-k eh, esetében. A jövőben talán csak egy kérdésre e, adjon választ. Hány munkahely e, volt a tevékenységük eredményeként tavaly, e, tavaly előtt? Köszönöm. Következő kérdés, Jan Mulder teszi fel. Először is hálás vagyok azért, hogy az, Euró, az EBB-nek az alkalmazottjai, vezetői gyakran megjelennek az Európai Parlament előtt, még akkor is, hogy csak a 10% garanciáért felelnek. Ez a parlamenti képviselőnek mindig öröm, hogy önöket itt láthatja. Két megjegyzésem van. Először is, Knapur már utalt rá, az EBB mivel a tagállamok a részletéseket egyre inkább elvesztik, még Hollandiával is ez az eset. Tehát akkor ez hogyan befolyásolja az EBB-t. A másik kérdés, tehát különböző műveletek vannak, amelyeket a különböző bankokkal együttműködésben csinálnak. Az, a, például az afrikai beruházási banknak különböző, tehát más az ellenőrzési rendszere. Hogyan működnek egy, együtt ezekkel a bankokkal? Automatikusan feltételezik, hogy az ellenőrző rendszer a banknak tökéletes, vagy ugyanis nekünk problémát jelent a költségvetésben, hiszen hogyha pénzt adunk bizonyos szervezetnek, akkor nagyon nehéz nyomon követni, hogy hova megy a pénz. Elnök, köszönöm szépen. Valaki szeretne még hozzászólni? Hafner úr, akkor adom, önnek adom a szót. Köszönöm szépen. Rapporteur, Mr. Marinescu. Köszönöm szépen az előadónak is. Vissza fogok erre térni, és vissza is fogok önökhöz jönni, hiszen a lehetőleg megfelelőben, óvatosabban szeretnék eljárni akkor, amikor a munkahelyek létszámáról van szó. A konkrét projektekre vonatkozóan ezeket a számokat ismerjük, sőt, az elmúlt években egyre jobb, pontosabban ismertük meg ezt az elemet, hiszen egyre nagyobb hangsúlyt fektettünk rá. De szeretnék pontos választ adni önnek. És nem most ütve mondanám meg a választ, hiszen fontos valóban. Mulder úr két kérdést vetett fel. Természetesen akkor, amikor a tulajdonosok, a részvényesek azok, akik végeredményben majd a bangaránsa is, és a három más státuszt használják, az nyilván mindenkit befolyásol. Több mindent kell ilyenkor megtenni. Először is nagyon pontosan meg kell nézni, hogy mit teljesíthetünk, hogyha minden tagállam háromás, akkor sokkal többet lehet megengedni, mint egyéb esetben, de ezt óvatosan kell meghatározni. A második dolog pedig lehet, hogy túl régi módinak vagy konzervatívnak hangzik, de mégis igaz, nagyon szilárdnak, óvatosnak kell lenni a kockázatkezelésnek. Régi módi kockázatkezelésre van szükség, és úgy gondolom, hogy a banknak igen jó a híre. A, az Ethereum működő alkalmazatainak a szakértelme ismert a bank nagyon óvatosan jár el, a kockázati arány nagyon alacsony. A külső tevékenységeknél pedig, hogy mindez hogy működik. Természetesen erre megfelelő rendszereink vannak más másokkal, akikkel együttműködünk, szerződéses megállapodásaink vannak, amelyekben rendelkezünk arról is, hogy ki miért felel, és ki mit ellenőriz. Akkor, amikor a világbankkal működünk együtt, ugye mi nem fejlesztési bank vagyunk, hanem beruházási bank, akkor mi a világbank embereire támaszkodunk, például az intézményi szervezésnél, kormányzatokkal kapcsolatos megállapodásoknál. És így csináljuk meg a szerződéseinket de van egy nagyon nagy részlegünk, például, amely más fejlesztési bankokkal, pénzítézetekkel való együttműködést kezeli. Valóban egyre inkább próbáljuk meg összekapcsolni ezeket a rendszereket. Az egyik nagy áttörés az elmúlt években pontosan az úgynevezett nemzetközi támogatás átláthatósági kezdeményezés volt. Ha megnézik a számítógépet, akkor csak pontok, egyesek, nullák vannak, és nem, ebből nem látják, hogy mi átlátható. De megfelelő rendszerekkel mi most egyetértünk, hogy a rendszerhez kapcsolódunk, és ilyenkor betekinthetünk egymás fájljaiba, és meg lehet nézni, hogy milyen fázisban mi van. Tehát megfelelő mechanizmus van erre, amely segíti a projekt eredményeit. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm én is, Knápen úr. Köszönöm a válaszait. Köszönjük, hogy válaszolt a kérdésekre, és már várjuk következő látogatását, illetve amikor az EBB ide a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottsághoz járul. Ezzel lezárnám ezt a napi rendi pontot, kellemes karácsonyt. Wir kommen damit zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Ezzel a következő napirendhez értünk a számvevőszék jelentése a Kongói Demokratikus Köztársaság eh, számára a, kormányzat, a kormányzáshoz nyújtott támogatásról. Stász úr az előadó, és itt vannak a bizottság képviselői is időközben megérkeztek. Köszönjük. Hogyha egyetért az előadó, akkor a számövőszéknek adnám meg a szót először. Weisberg úr, megadom a szót. Thank you, Chair. <clears throat> Ladies and Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök, hogy bemutathatom ma ezt a külön jelentést, amely a széki teljesítmény auditot taglalja a kongói demokratikus köztársaság összefüggésében. Miért végzünk ilyen auditot az állam stabilitásával kapcsolatosan? A jó kormányzás alapvető európai érték, és nagyon fontos tényező a béke, az együttműködés és az, a fejlődés érdekében. Azonban tény, hogy továbbra is másfél milliárd ember olyan területen él, ahol törékenyek az államok, és konfliktusok sújtják az államokat. Ezért nagyon fontos, hogy a megvizsgáljuk, hogy milyen hatékossággal költik el a segélyjuttatásokat. Ezek az országok, amelyek a legtávolabb állnak a milleniumi célkitűzések elérésétől, a törékeny helyzetű tagállam, államok esetében komoly javulásra van szükség. Az audit felmérte, hogy az EU támogatás ezekben az országokban, illetve Kongóban, a Demokratikus Köztársaságban releváns-e, és eléri-e a célzott eredményeket. Ezért 16 támogatási projektet vizsgáltunk fontos területeken, mint például a választási folyamat támogatása, a biztonsági szektor, rendőrség, igazságügy reformja, és a 2003-tól 2011-ig tartó időszakot vizsgáltuk. Ezeknek a projekteknek az összértéke 400 millió euró. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egy kiegyensúlyozott mintát vizsgáltunk régebbi és újabb projektekből, hogy ezeknek a projekteknek a kialakítását és működését tudjuk megvizsgálni. Azért választottuk a Kongói Demokratikus Köztársaságot, a KDK-t vizsgálatra, mert ez az egyik legtörékenyebb állam, és az egyik legfontosabb fejlesztési partnere az Európai Uniónak. Összesen kb. 1,9 nyi segét kapott 2003 és 2011 között az Európai Uniótól. Arra megalapításra jutottunk, hogy az a bizottságnak nincsen átfogó együttműködési stratégiája, amely választ ad a biztonsági és a társadalmi kihívásokra is, ezért az egyes programokban is nagy hiányosságokat tártunk fel. A programoknak kevesebb, mint fele teljesítette az elvárásokat, és nem is valószínű, hogy teljesíteni tudják a gyengébb programok lassú volt az előrehaladás, és korlátozott. A fenntarthatóság gyakorlatilag nem reális elvárás a legtöbb esetben. A törékeny helyzet magyarázatot ad bizonyos hiányosságokra, de olyan területeket is azonosítottunk, ahol az eredmények elsősorban azért gyengék, mert a projektet nem jól alakították ki, nem voltak egyértelműek a célkitűzések, vagy nem volt elégséges a kockázatkezelés, mivel nagyon nehéz a végrehajtási kontextus. Az EAS bizottság nem, és a külügyi szolgálat nem mérte fel kellő mértékben az előrehaladást indításkor, illetve a végrehajtás kulcsfontosságú pontjain. Ajánlásunk a következő. A nemzetközi segélyhatékonysági napirendnek megfelelően a törékeny államok vonatkozásában a bizottság és a külügyi szolgálat a következő intézkedésekre tesz javaslatot, hogy maximalizálja az Európai Uniós alapok elköltésének hatékonyságát. Először is a bizottság és a külügyi szolgálat felül kell, hogy vizsgálja az együttműködési stratégiáját, már ami a segélyek földrajzi megoszlását illeti a provinciák között, és nagyobb hangsúlyt kell helyezni a KDK kormányzatának elszámoltathatóságára. Másodszor, a kockázat felmérésében a bizottságnak ki kell céloznia, ki kell éleznie ezeket a cél és bizt felméréseket figyelembe véve a megnehezített végrehajtási kontextust, a korrupciót, a szakértők, vállalkozások hiányos rendelkezésre állását. Ebben az összefüggésben a bizottság jobb egyensúlyt kell, hogy kialakítson a célkitűzései és a reálisan elérhető eredmények között. Harmadszor az is fontos, hogy legyen egy belső kötelezettségvállalás is a támogatott országok részéről. Az EU a KDK egyik legfontosabb partnere, ezért az európai forrásokat megfelelően össze, hozzá kell kapcsolni a partnerországgal kötött megállapodás célkitűzéseihez és az ott megfogalmazott kockázatokhoz, és a szabály betartását vizsgálni kell. Ahol különbségeket tárunk fel, az Európai Uniónak hatékonyan, időben és arányosan kell fellépnie szükség szerint. Végül pedig az EU szakpolitikai táj- dialógusát javítani kell, az elvárásoknak is erősnek kell lenniük, és megértőnek is kell lennie az Európai Uniónak eh, ugyanakkor. Hogyha ezeket az elveket betartjuk, akkor több esélyünk van arra, hogy hatékonyak legyünk, és könnyebb legyen megkötni a megállapodást a feltételekről, amelyek kapcsolódnak a kockázatokhoz, és amelyek alapvetőek az Európai Unió által nyújtott segélyek hatékonyá tétele érdekében. Az EU támogatásával szemben meg kell jelenniük a reformoknak. Összefoglalva, ez a jelentés nagyon jó pillanatban készült, hiszen a bizottság és a külügyi szolgálat most véglegesíti a stratégiai kereteket a KDK-val, ami a 2014-2020-as időszakban nyújtott támogatásokra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy ezek az ajánlások kellő időben érkeznek, ezek alapján lehet javítani a következő pénzügyi keretek összefüggésében az európai segélyek hatékonyságát. Köszönöm. Köszönöm, Wiesberg úr. I now give the floor to the rapporteur, Most akkor a jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A számvevőszék és a felelős vezetője és munkatársai számára mind köszönetet kell, hogy mondjunk, mert úgy gondolom, hogy ezt a nagyon fontos és különleges jelentést elkészítették, és megfelelő anyagot annak adtak arra, hogy elgondolkodjunk. Az ajánlásokat és az elemzést alaposan elolvastam, és látnunk kell, és persze nem szabad kicsinítenünk sem, hogy mindaz, ami történik Kongóban, nagyon nehéz körülmények között történik. A jelentés kapcsán eszembe jutott, hogy az elmúlt három évben kétszer jártam Kongóban, belgaként persze más, hiszen az embernek, sok mindenkinek van családi és egyéb kapcsolata is Kongóban. A parlamenti választások kapcsán Kibuban és Mukabuban is jártam. Láttam, mi minden fejlődés van, és milyen nehéz ott dolgozni kapcsolatba léptem a bizottsággal, és már akkor Richard Zink akkor képviselt minket, és nagyon jól meg kell néznünk, tehát meg kell vizsgálnunk, hogy milyen körül, nehéz körülmények között milyen eredményeket értek el. De mégis úgy gondolom, hogy a külügyi szolgálat és a bizottság néha konkrétabb választ adhatott volna. Időközben Henken keresztül kapcsolatba kerültem a bizottság és a külügyi szolgálat életékeseivel, és olyan dolgok is felmerültek, amiket majd a vitában szeretnék elmondani, de általában elmondhatom azt, hogy jobb lett volna, hogyha általánosabb kevésbé általános válaszokat, hanem konkrétabbakat kaptunk volna az emberi jogokra, a beszámoltathatóságokra, a felelősséggel kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan. Ugye nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, ez igaz, ezt látjuk, de mégis talán a most ami nagyobb segítséggel lehetne megpróbálni a nem kormányzati szerveket támogatnunk. Az ott, ott ahol civil szervezetek működnek, belső kongol, kongói civil szervezetek, vagy olyan kongói civil szervezetek, amelyek északi más szervezetekkel együttműködnek, nos ott az eredmények gyakran erősebbek, vagy jobban a helyi lakosság igényeinek megfelelnek. Nagyon nagy projektekről van szó, és a nagyon nagy projektek amúgy is több donorral finanszírozott projektek. Úgy gondolom ezért, hogy a jövőben, akkor, amikor ilyen új nagy projektek indulnak el, akkor annak az ellenőrzése, koordinálása egy picit talán erőteljesebben központi jellegű kell, hogy legyen. Én szában együttműködve mondjuk a kormányjal természetesen, a a fejlesztési együttműködésben természetesen fel kell nekik is ére, e, ismerni azt, hogy ez az ő programjuk, azonosulni kell tudni vele. És az a szerep, amit e, Kinshasa és adott esetben a külügyi szolgálat együtt betölthet, a kormányzattal való párbeszédben a mind pozitív e, dolgokat indíthat el. Van még egy ötödik dolog, amit megemlítenék, úgy gondolom, hogy a további párbeszédet a nemzetközi partnerekkel ösztönözni kell. Több nemzetközi partnernek kell az országban jelen lennie. Kína egyértelműen ott van, a, nem lehet az országban úgy utazni, hogy ne találkoznánk építkezésen kínaiakkal, nagyon gyakran kínai munkásokkal, és nem helyi munkavállalókkal, mondjuk ez fáj is, hogyha az ember ilyet lát hogyha azt látja, hogy milyen sok lehetőséget szalasztunk ott el. Párbeszédet kell a kínaiakkal, más nemzetközi partnerekkel is folytatni, és figyelembe kell azt is venni, hogy milyen hatása van mindannak, ami ott történik, e, e területen történik, milyen hatása van a, a politikára, az irányítása. A külügyi szolgálatnak persze már megteszik, de talán még proaktívabb, erőteljesebb módon párbeszédet kell folytatni a Kongói Demokratikus Köztársaság hatóságaival. Minden diplomáciai csatornát ki kell használni arra, hogy a demokratikus értékek tiszteletben tartása valóban jó irányba mutasson. Nagyon nehéz a lelkiismereti kérdés, a feltételességek, a az, hogy fontos donorként kigon, kibiztosítsa azt, hogy mindaz, amit adunk fel, bizonyos dolgok mozgásba lendítését szolgálja. A bizottsággal és a külügyi szolgálata való párbeszédből azt hallom, hogy mindez természetesen a konúi megállapodásnak megfelelően történik, hiszen ugye az ottani országokban van egy ilyen megállapodás. És a külügyi szolgálat filozófiája ez a fajta stop and go irányítás. Tehát, hogy, hogy leállunk egy idő után, és hogyha megint bizonyos dolgok elindulnak, akkor segítünk. Ez persze nem felel meg a kotonói megállapodásnak. Sokkal többet kellene a kotonó megállapodása alapján is a politikai párbeszéden, partnerségen keresztül elérni és megtenni. Talán a bizottság képviselője vagy a külügyi szolgálat képviselője erre válaszol, és elmondja azt, hogy milyen eszközöket használnak fel arra, hogy a célkitűzések talán nem, nem kondicionalitásnak, ne kondicionalitásnak nevezük, de talán a célokat hogyan lehetne elfogadtatni és elérni. És úgy gondolom, hogy a külügyi szolgálatnak vagy a bizottságnak itt nagyon konkrét dolgokról kellene tudni beszámolnia, amit aztán az ajánlásokba is bevennénk. Ezek személyes megjegyzések voltak, most pedig a beterjesztett dokumentum úgy gondolom, több olyan pontot tartalmaz, amelyet javasolnék arra, hogy vegyük át, vegyék át a, a, az előadótól a konkrét ajánlásokba. A bizottságtól és a külügyi szolgálattól azt hallom, hogy az ajánlásokat javarészt elfogadják. Talán a kollégáknak elmondanám, a bizottságtól és a külügyi szolgálattól elmondanám, hogy az 1A pontnál amellett lennék, hogy minden területet, minden helyi hatóságot vegyenek be ennek hatája alá, hiszen a bizottságnak jobban kellene figyelnie Kelet-Kongóra is hiszen ott konfliktusok vannak, amit persze né, időről időre sikerül elfolytani, de újra meg újra lángot kap. Úgy gondolom, hogy részletesebben kellene, konkrétabban kellene meghatározni, hogy mire akarunk figyelni itt egészségügy, fenntartható fejlődés, környezet. Ez az egyik ilyen dolog, a másik pedig a 4A-nál ahol a feltételek vagy célok kifejezést használunk, de hát egyetérthetünk abban talán, hogy ezek az elképzelések, célok, koncepciók helyett mind célkitűzést használjunk. És akkor az jobban meg is fog felelni a kotonói eh, megállapodásunknak. Köszönöm szépen, ez az első bevezető eh, bevezetőm, és várom a kollégák és a bizottság és a külügyi szolgálat reakcióját. Köszönöm szépen Stász kollégának. A Vájló kollega az első, aki hozzá akar szólni. Köszönöm szépen. Köszönöm Veszberg és Stész kollégáknak is. Úgy gondolom, hogy mindkét jelentésre vonatkozóan mondanám a megjegyzéseimet. Nagyon-nagyon kritikus az első, de valószínűleg minden igaz benne. Sajnos én magam nem voltam még Kongóban, úgyhogy csak a jelentésekből és elemzésekből tudom megítélni, de így is valószínűleg igaz. Veszberg úr igen kritikus megjegyzésein kívül van nekem is néhány megjegyzésem. Egyrészt eh, nem fogadnám el olyan egyszerűen, hogy a kongói projektek fenntarthatósága nem lehetséges. Úgy gondolom, hogy ma már világszinte stratégiai igény az, hogy a projektek, konceptek, elképzelések éppen a fejlesztési támogatási politikában fenntartható legyen, úgyhogy ezt Kongóban is meg kell próbáljuk, még ha nehéz is. Hiszen valóban a feltételeket nagyon plastikusan összefoglalták. Én is úgy gondolom, hogy ez a fajta domestic commitment, ezt erősíteni kell, ezt meg is tesszük Európán belül is, bár nem mindenütt, de van már tapasztalatunk erre vonatkozóan, úgyhogy lehet tanulni belőle. A szerkezeti reformok, strukturális reformok igazad van, bár ez kell, hogy legyen ennek az eredménye, hiszen ez önmagában érték, és ez is már fenntarthatóságot jelent számomra jobb együttműködést mond, említettük, ez egy kicsit meglepett, hiszen itt is rengeteg tapasztalatunk van már az európai szolgálatoknak, ENSZ szolgálatoknak. Megállapítottuk más jelentésekben is, hogy a nemzetközi szervezetek nem mindig úgy működnek együtt, ahogy működhetnének. És ez mindenképpen deficit. Az ENSZ-el jobban együtt kell működjünk. És a kínaiakkal is, hát ott vannak. És az, talán hagyjuk otthon most, hagyjuk hátra az előítéleteinket. Bartstész, habe ich noch einige Anmerkungen? Bárt megjegyzéseihez és a jelentéshez is. Nagyon sokat olvastam hozzá, de még nem mindent, úgyhogy úgy, egyelőre hiányzik nekem például az, hogy az állam felépítésének milyen különleges jelentősége van, és hogy ebben a helyi nőknek milyen feladata van. A fejlesztési támogatás Afrikában, de Ázsiában is újra meg újra megállapítható ennek kapcsán, hogy a nők abszolút stabilitási faktort jelentenek. A kis, egész kis vállalkozásoknál sokkal többet tudnak elérni, hogyha nők is vannak. Az egész falu abból profitál, hogyha ott vannak a nők. Úgyhogy ezt nem látom, pedig egy ilyen részletes jelentésben mindenképpen meg kell említeni. Másrészt, Bárt az önjelentésében teljes mértékben osztom, a decentralizálás nagyon fontos szempont. És ez a hatalmas ország, még ha a lakosság nem is olyan nagy számú, de mégis ez a hatalmas ország 11 tartományal pontosan adja magát ahhoz, hogy a helyi és tartományi csoportosulások, struktúrák sokkal jobban bekapcsolódjanak ebbe a munkába. A jó irányítás. Nos, a második pontnál eszembe jutott Bárt, szinte az a benyomásom, hogy Kongonál tulajdonképpen a, igazából nem lehetnek jó irányításról beszélni, jó lenne, hogyha irányítás, egyelőre csak irányításról kellene beszélni, jó lenne a jó irányítás is, de politikai célén talán még egy kicsit túlzás. Korrupció elleni harc, csalás elleni harc, valóban olyan kérdés ez is, amivel én már két éve foglalkozom. Szerintem minden nyilatkozatban, amit a számvevőszék vagy parlament tesz, minden nyilatkozatban be kell azt is venni, hogy nem csak azt várjuk el, hogy ott a helyszínen lépjenek fel ellene, hanem természetesen az európai vállalatok és cégek is, akik ott beruháznak. Ők is természetesen a mi kódexünkhöz tartsák magukat. Ez magától értetődő, bár sok mindenki számára nem az. Nem minden európai vállalat teszi ezt. Van néh- néhány példát már láttunk erre. Végül pedig szerintem helyes az is, Hiányzik nekem az utcák, tehát az utak, vízvezeték, képzés. Lehet, hogy átsiklottam véletlen felette, de egy másik elemzésben azt olvastam, hogy Kongóban a lakosságnak csak 30%-a vehet, tud részt venni képzésben, úgyhogy szerintem erre figyelni kell, hiszen ez a fenntarthatóság par excellence. Fiatalok, nők vegyenek képzésben részt, ne maradjanak analfabéták. És az utolsó dolog, az ötös, bár jó lenne, hogyha itt nem azt írná, hogy a bizottságnak kellene, hanem a bizottságnak kell. Kivételesen szerintem ez így lenne jó. Az utolsó mondatát én, ha már tudni akarjuk azt, hogy milyen projektek eh, nem merítették még ki a forrásokat, mennyi pénz áll még rendre, rendelkezésre, milyen alapokról, akkor én szeretném az indokolást is látni. Írják oda, hogy miért van ez így mert nem hívták le a pénzeket, vagy azért, mert, mert az EU csökkentette a forrásokat, jó lenne, ha ezt is odaírnák. És köszönöm szépen, elvileg mindent támogathatunk. Köszönöm én is, eh, Bájlen asszony. Köszönjük, Bájlen asszony, Inge Grészle. Vielen Dank, ich Köszönöm szépen, nekem is van néhány kérdésem. Meglepett, hogy milyen kebégyen kritizálta a számövőszék a választásokat és a választások támogatását. Mert én úgy tudom, hogy az, hogy egyáltalán volt Konkóban választás, az önmagában is nagy siker, és az eredmény az, az nem ok arra, hogy magát a választási folyamatot megkérdőjelezik. És hát ugye bár elmondta, hogy mi van a bizottsági folyosókon, azt mondják, hogy ez egy belga képviselő, a belga számövőszéki és a belga bizottsági képviselő, aki már volt itt, ugye nem minden EU biztos elé mennek tüntetni az emberek. Szóval attól tartok, hogyha nem sikerül a dolgot ténye kialakítani, akkor a számvevőszék az egészet le akarja majd folyatni. Kongo nagyon érdekes ország, akkor az ország, mint Európa, vagy az EU, 4,5 ezer kilométer, vegyük csak a számokat, hogyha egy milliárdot évente odaadunk egy olyan területre, amely az EU teljes területe, akkor már ne haragudjanak, de mégis mit várunk cserébe, mit akarunk? Eh, még ez csak, nem, nem, még csak egy csepp sem a tengerben. Vágyel eh, az, hogy most képzést akar. Én azt mondom, hogy legyen inkább kevesebb, legyen inkább az, hogy koncentrált, eh, centralizált legyen a támogatás, az EU támogatás, és semmit nem lehet akkor ott csinálni. Hadd emlékeztesek mindenkit arra, hogy 70-80 munkatársunk van csak ott, úgyhogy képzeljék el, az egész EU-ban 70-80 EU munkatárs. Nem fogják a világot megváltoztatni, nem, kép, nem képesek rá. Úgyhogy én csak azt akarom mondani, hogy mindig maradjunk szépen két lábbal a, a földön, maradjunk realisták, ez mindannyiunknak jót tesz. Nem egészen értettem azt sem, hogy némi kozmetikázáson kívül mit lehet ezekkel a forrásokkal elérni. Különösen a forrásokkal, és azzal a móddal, ahogy az ottani nehézségekre reagálunk. Szóval nem egészen értettem ezt, de örülnék, hogyha ezt a vihart felfogná a, a, a bizottság és a számevőszék is válaszolna. Köszönöm szépen, innen középről, tehát a bizottság közepéről már nincs több kérdés, úgyhogy Veszberg urat kérem, hogy reagáljon a kérdésekre. Helyesen tételezem -e fel, hogy a jelentés elkészítéséhez, elkészítésénél a mi vizsgálóink is ott voltak, és szemrevételezték a, a helyet. Ön is ott volt személyesen? Ez a kérdésem először is, másodszor pedig, hogy logisztikailag hogyan sikerült megoldani ezt. Mert részle az, hogy kérdése a léptékek miatt, az ország mérete miatt nyilvánvalóan csak szúrópróbaszerű vizsgálatokra kerülhetett sor és így még kisebb az áttekintés az egészről, mint mondjuk az Európai Unión belüli projekteknél az lehetséges. Vagy pedig rosszul látjuk a helyzetet. Örülnék, hogyha ezekre a kérdésekre reagálna. Köszönöm szépen, elnök úr. Kezdjük azzal a kérdéssel, hogy jártunk-e helyben. Igen, három hétig ott jártunk. Két, négy különböző tartományban. Én személyesen nem voltam, mert nem beszélek eh, eh, franciául, és e-, ezért akadályoztam volna csak az audit, az ellenőrzési folyamatot, hiszen akkor kellett volna tolmácsolni állandóan és hát nem érte meg. Néhány kérdés vennék sorra. Valóban helyes az az állítás, hogy a választási folyamattal kapcsolatban kritikát fogalmaztunk meg. De a 2005-es és a 2006-os és a 2011-es választási folyamat között nagy különbség van. 2005-ben és 2006-ban rámutattunk, hogy a projektek segítettek abban, hogy a választási folyamat sikeres volt, viszont 2011-re ez nem állt. De hát egyáltalán az, hogy hogy volt lehetett választás, az már nagy siker. Ne felejtsük el azt sem, és konkrétabban is megmagyarázhatom volna, hogy miért Kongót választattuk. Mi egy olyan államot kerestünk, ahol, hogy, a, hogy Kongo egy eset probléma legyen, hiszen instabil államot kerestünk. És elsősorban a kongoliai helyzettel foglalkoztunk. A legtöbb probléma más, ilyen instabil, más instabil államra is áll. Tehát szükséges, szükséges folytatni a többi instabil állammal is. De már is fontos tanulságokat vonhatunk le arról, hogy hogyan lehet sikereket elérni még ilyen ellenséges körülmények között is. A feltételrendszert is említették, és ez egy nagyon kényes kérdés. Ezt mindannyian ismerjük. A számvevőszék úgy látja, hogy nagyon fontos a kármányjal foglal, folytatott párbeszéd során egyszerre legyünk igényesek és megértők. Mert az ilyenfajta párbeszéd nélkül, amely a feltétett rendszerrel foglalkozik, nem igazán tudunk eredményeket elérni. Tehát nagyon fontos a kondicionalitás. Ja. Igen. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy ezt a további tájékoztatást megadta számunkra. A bizottságnak adom meg a szót. A bizottságnak megadom a szót. Nem tudom, hogy hogy ejtsem a nevét, illetve nem tudom, hogy jól nevet mondok-e. Én az igazgatója vagyok Cserem Jattan közép- és nyugat-afrikai ügyeknek. Tehát az én területemen több instabil állam van, van. Szeretném megköszönni a számvevőszéknek ezt a jelentést, mind ahogy Pibasz biztos úr és a főképviselő Catherine Ashton is mondta, a számvevőszéknek a megfigyeléseit és ajánlásait figyelembe vesszük, hiszen fontos, hogy párbeszédet tudjunk kialakítani. Nos, az instabilitás nem egységes fogalom. Nagyon nehéz meghatározni a különböző országokban, és nincsen egységes gyógymód. Vannak olyan elvek, amelyeket a nemzetközi közösség megpróbál felállítani az instabil országokkal kapcsolatban. A fő kérdés az, hogy hogyan is közelítsük meg az instabilitás e, problémáját. Ezt a, e, az új, a New Deal fogalomnak hívják, amely szerint az az elv, amit ki kell dolgozni, a megtárgyalt célkitűzéseknek a sorozata, amelyekben mind a két fél egyetért. Fontos, hogy ezek mind a két fél részéről elfogadott elvek legyenek tehát olyan célkitűzések, ahol együtt szeretnének eredményt elérni. Az ajánlások a jelentéstevő jelentésében a támogatások jobb elosztását illetően Nyilvánvalóan nem csak az, EU, az Európai Unió foglalkozik Kongo egészével, épp ezért a válasz erre az, hogy fontos a, az adományozók közötti jó együttműködés olyan kritériumok alapján, amelyeket még meg kell határozni. Minden esetre a konszenzus él hogy a finanszírozást koncentrálni kell e, elsősorban azokra a területekre, amelyek a leginkább instabilok. A reális és nem reális feladatokat, feltételeket illetően akkor lehetünk realisták, hogyha nagyon nyomorúságos eredményekről beszélünk, például utak vagy villanyvezetékek, villamosvezetékeknek a kérdéséről. Ott, ott konkrét dolgokkal foglalkozunk, de amikor a választásokról beszélünk, akkor nem igazán tudjuk megfogni ezeket. Mindenesetre az Európai Unió alapértékeit kell képviselnünk, a legjobb normákat kell képviselnünk a kezdetektől fogva. Lehet, hogy ez előzetesen túl ambiciózusnak tűnik, de igazából nem tudom meghatározni, hogy mi a realista meghatározás, most a korrupció elleni harc, vagy a szabad választások. Itt most irányításról beszélünk. az, hogy ott a helyszínen használjuk a civil szervezeteknek a e, segítségét, ez valóban e, fontos szempont, de nem minden területre érvényes. Például a kormányzás, a választások területén nyilvánvalóan a választás előkészítésében a civil szervezetek szerepe nagyon fontos. És a, mi a korrupció elleni harcban is támogatjuk a civil szervezeteket, de például az alapvető szociális szolgáltatásoknak a nyújtásában, mint például Kongó és más ilyen országok, azt szeretnénk, hogy a, a kormány tudja magáénak ezt a feladatot, tehát hogy a reformokért ők felelősek, és a civil szervezeteknek nem feltétlenül kell átadni azokat a feladatokat, amelyekkel az államnak kellene foglalkozni. Én sokat utazom a Afrikában, és nem feltétlenül a, az irányítás kérdése lesz az első kérdés, amivel foglalkozok, különösen amikor Kínát vesszük, vagy a kínaiakat vesszük figyelembe. Az EU vállalkozásoknak is foglalkozni kell a korrupció elleni harccal, de nem biztos, hogy a régió összes üzleti partnere ugyanígy gondolkozik. Persze a kínaiakkal stratégiai szinten beszélünk a, az Afri, Afrikáról is, és gyümölcsöző a párbeszéd. Ez lehetséges Pekingben, vannak helyek, ahol ez nehezebb, Afrikában, nem csak a kínaiakkal, tehát, hanem a törökökkel is, és más olyan országokkal, akik a világ ezen sarkán aktívan szerepelnek, szintén meg kell tenni. Van egy van, kérdés, amely az Európai Bizottság számára központi kérdés. Ezért nehéz az ajánlást elfogadni A feltételrendszer, a kondicionalitás az egy olyan fogalom, amely a ö, nemzetközi ö, ö, területen konszenzussal talált. Itt a kölcsönös elszámoltathatóságra gondolunk, tehát hogy a célkézésekért mindketten felelünk, és elszámoltathatunk vagyunk tehát hogy elértük-e ezeket a célkitűzéseket. A kondicionalitást e, illetően azt olvassuk a e, jelentésben, hogy ezeket e, időhöz kell kötni, tehát ezek teljesítését időhöz kellene kötni. De tudjuk, hogyha mindegyik projekthez ilyen kondicionálást kötnénk, akkor akadozna az együttműködés, és lehetetlen lenne teljesíteni a célkitűzéseket, és nagyon lelassítaná ezt a folyamatot. Tehát a kölcsönös elszámolhatóságnak meg kell történnie, de a politikai szinten folytatott általános párbeszéd szintjén. Ugyanis politikai szempontból kell meghatározni a kondicionalitást, mert ennek van a kollaterális hatásai is, tehát járulékos hatásai is. Például nézzük a választásokat. Ha úgy döntünk, mert nem fogadták el a választási kódexet a határidőre, akkor nem történnek meg a választások. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy ne tegyük ezt meg, de csak a magas szintű párbeszéd alapján tudjuk eldönteni, hogy ezt megtegyük-e, vagy nem. Tehát, hogyha bürokratikus, mechanikus módon alkalmazok a kondicionalitást, akkor az nem fog eredményeket hozni. Tehát az, ezért azt javasoljunk, hogy a feltételeknek a e, kiértékelése az a megfelelő szinten lévő politikai párbeszéd alapján történjen. Az erőfeszítések fenntarthatósága alapvető, ahogy Vajra asszony is mondta, és ez ebben az országban problémás. A fejlesztési erőfeszítésekben látunk bátorító jeleket. Tudjuk, hogy az erre szánt költségvetés a megfelelő irányba mutat, 20-szorosára emlékedett a szociális területeken. De látunk negatív jeleket is, például a kormánytisztviselők fizetésének a szintjét illetően. Ez a régióban sok több országban így van. Épp ezért nagyon fontos, hogy a kormányt és ezeket az államokat belevonjuk ennek a ezeknek a kérdéseknek a megoldásában. A nők szerepe ezekben az országokban nagyon fontos a bizottság számára, de ugyanakkor Mary Robinson számára, és aki Kelet-Kongóval kapcsolatban aktív, és a lehető legtöbbet megteszünk a nők sorsának javítására. A nők elleni erőszak, amely egy szörnyűséges jelenség Kongóban, 20 millió euróval egészítette ki az UNICEF 5 millióját. A going local, tehát hogy helyi szinten végezzük el a munkánkat, elsősorban a decentralizációt jelenti, és nem feltétlenül a civil szervezeteket, illetve ezeknek a kettőnek a kombinációjára van szó. az ilyen projekteket, amelyek a decentralizációra irányulnak, mindenképpen támogatjuk. Azzal szeretném befejezni, hogy Gressle asszony koncentrációval kapcsolatos, tehát a rendszerek koncentrációval kapcsolatos megjegyzését reflektáljak. Az EU nem tud mindent megtenni egymaga, a feladatokat ki kell osztani a donorok között, és a kormányokat is be kell vonni velük, kell, egyetértésben kell ezt megtenni. Valóban koncentrálni kell, és a, a 11. EDF jövő évben kezdődik, és elsősorban a biztonsági szektornak a reformjával foglalkozunk, az igazságszolgáltatás reformjával, azért, hogy annak az országnak, az állampolgárnak biztonságot nyújthassunk. Az egészség védelem, a környezetvédelem és a természetes erőforrások védelme, aztán az infrastruktúra, azok a területek, amelyek egymás után következnek. Az utóbbiban elsősorban az útépítésről van szó, kétoldalú programozók keretében de az instabil országokban és olyan országokban, ahol az összeköttetések nagyon fontosak, mint Kongóban, tehát a nyugat és a kelet összekapcsolája a stratégiai kérdés. Köszönöm szépen! Ja, vielen Dank äh, für die Stellungnahme. Köszönöm szépen a bizottság äh, véleményét, és újra megadom az előadónak a szót. Nem akart Kriszta asszony is szót kérni? Bocsánat, bocsánat. Muszáj hozzászóljak ehhez a hosszú vitához, mert az árnyék előadó Makova asszony egy levelét kell felolvassam, egyébként elégedetlen lenne. A Szeretném tehát Mákova asszonyal a következő kérdéseket feltenni, mert azt mondták ugye, hogy javult a helyzet. A kérdés. A tagállamok közötti koordináció egyrészt, másrészt pedig a nemzetközi donorországok között hogyan akarják a 14. EDF-en keresztül javítani, aztán szeretné azt is tudni, hogy a korrupciós mechanizmusok, amelyekről azt mondták, hogy a korrupció elleni harc erősödhet a 14. EDF-en kerül, tehát hogy erre mit terveznek, másrészt pedig, hogy milyen korrupcióellenes projektek vannak a 11. megállapodásban. Valamint van még egy, a bizottság válaszában elmondta, hogy a jelenlegi kongói igazságügyi miniszter elkötelezte magát a korrupció elleni harc erősítése iránt. Hogy mi, hogy mi a helyzet etéren. Köszönöm szépen. Mielőtt tehát a külügyi szolgálat vezetőjének megadom a szót, meg az előadónak is van kérdése, vagy nem? Nem? Jó. Jó, akkor másnak van kérdése még a... Látom, nincs, akkor kérem a külügyi szolgálat képviselőjét, a külügyi szolgálat igazgatóját, Kün van Vákét kér. Üdvözlöm, köszönöm. Thank you very much. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. A külügyi szolgálatot képviselem most, és uh, az Európai Unió vezető koordinátora vagyok a Nagytavak régiójában, ezért szinte napi szinten egyeztetek a küldöttekkel, akik ebben a térségben dolgoznak. És természetesen, mivel Bibalgs úr és a főképviselő a számvevőszék számára egy levelet intéztek közösen, különös volna, ha nem osztoznék kollégám szavaiban, Pierre Lacó véleményében, de azért néhány dolgot én is ki szeretnék emelni. Komolyan veszük ezt a jelentést, és ráadásul jó pillanatban készült ez a jelentés, most tervezzük a jövőbeli fellépéseket, de ráadásul most forduló ponton állunk, úgyhogy nagyon fontos, hogy most összefogjunk, és a jövőbeli munkát megtervezzük. A jelentés eh, természetesen a kényes pontokra összpontosít, a törékenységre és az instabilitásra, de vannak pontok, ahol nem kellőképpen veszi figyelembe a helyzet eh, instabilitását. A kockázatokat csökkenteni kell, lehet is csökkenteni, ez fontos feladatunk, de mindig lesz maradványkockázat olyan kockázat, amelyet nem tudunk kiküszöbölni, de ettől még erőfeszítéseket kell tennünk arra nézve, hogy megmentsük ezeket az intézményeket, amelyek segítik az állampolgárok életét és a fejlesztést. És a bizottságban, amikor Szomáliával kapcsolatosan, vagy a közép-afrikai köztársasággal kapcsolatosan, Szudánnal kapcsolatosan próbálunk megoldást találni, mindig ezt az egyensúlyt keres, keressük. Másodszor, ami az időperspektívát illeti, ez is nagyon fontos. A változás lassú ütemű, különösen Afrikában máshol is ugyanez a helyzet, de Afrikában még inkább. Amikor a régióban előrelépést tapasztalunk, akkor elképzelhető, hogy egy ma írt jelentésben már másként értékelnénk a munkánk hatását. Minden esetre a legfontosabb, hogy tanuljunk a tapasztalatainkból, és ilyen értelemben a mai vita, illetve az elmúlt hónapokban folytatott viták nagyon fontos szerepet töltenek be a munkánkban. Beszéltünk a helyi civil szervezetekről, a civil társadalom szervezeteiről. A nemzeti állami kapacitás kiépítése nagyon fontos. A fejlesztési munkában, a politikai munkában ez az exit stratégia, a decentralizáció a DRC-n er belül nagyon fontos kérdés. Ami pedig azt illeti, hogy hogyan lehet a kölcsönös elszámoltathatóságot kialakítani, ugye ez a fő célunk, a New Deal kontextusában a DRC-vel er nincsen szerződésünk a kongói demokratikus köztársasággal, de az ENSZ szerződést kötött Kongóval, amelyben szerepelnek nemzeti és regionális kötelezettségvállalások, és Kinshasa szintjén munka folyik ezzel kapcsolatosan. Szeretnénk összehangolni a az adományozók munkáját ezekkel a kötelezettségvállalásokkal, és remélhetőleg ezek a kötelezettségvállalások nem csak olyan általános homályos célkitűzések, hanem konkrét célok, amelyeket a kongói hatóságoknak meg kell valósítaniuk, és ezek felé a célok felé kívánunk haladni lépésről lépésre. Nagyon fontos reformok ezek, például az államháztartással kapcsolatosan, a saját források mobilizálásával kapcsolatosan ilyen elvárásaink vannak Kongóval szemben. Nem csak arról van szó, hogy Kongónak le kell szögeznie a saját célkitűzéseit egyértelműen, hanem ugyanez vonatkozik az adományozói közösségre is. Úgy gondolom, hogy ezzel az összefogással nagyobb az esélyünk a sikerre és a végleges eredmények felmutatására. Ne legyünk naivak, ez továbbra is nagyon nehézkes folyamat lesz, lesznek ebben megakadások és megtorpanások, de hogyha nemzetközi közösség egységben dolgozik a kongói hatóságokkal együttműködésben, akkor bizonyos vagyok abban, hogy esélyünk van az előrelépésre. A gazdaszemlélet, a kölcsönös együttműködés, elszámoltathatóság, Ezekről mind szó volt már, és ezek nagyon fontosak számunkra. Egy képviselője beszélt arról, hogy legyenek elvárásaink, de legyünk megértőek, és ezt a megközelítést támogatjuk, és a jövőben így szeretnénk dolgozni. Köszönöm szépen. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen Tessék. Különleges képviselőként beszélt, vagy delegációvezetőként? Mert fontos lenne. Már csak azért is, mert a különleges képviselő nem is része a külügyi szolgálatnak. Érdekes kérdés. Én nem külön képviselő vagyok, hanem a külügyi szolgálat tisztviselője, igazgatója, de én vagyok az EU vezető koordinátora is. Ebben a funkcióban része vagyok a külügyi szolgálatnak. Nincsen külön képviselő Kongóval kapcsolatosan, de mivel én vagyok a fő koordinátor, ezért kapcsolatban vagyok a nemzetközi küldöttekkel, az amerikai kollégával, illetve az Afrikai Unióból kiküldött kollégával. Az elmúlt hónapokban nagyon sokat dolgoztunk mind a négyen ezen a témán, és ezt a munkát folytatni fogjuk. Köszönöm. Please. Thank you very briefly. Köszönöm, és még nagyon röviden, hogy válaszoljak a felvetett kérdésekre, amelyeket Gressle asszonyon keresztül tett fel a képviselő asszony. A tagállamok közötti koordinációval kapcsolatosan, illetve az adományozó közötti koordináció elősegítésével kapcsolatosan általánosságban. Strukturált egyeztetés folyik Kinsaszában. Tudomásul vettük a bíróság felhívásait és ajánlásait, illetve a számvevőszék ajánlásait, arra nézve, hogy hogyan tudjuk javítani az együttműködést és az erőfeszítések összehangolását, de ez egy folyamatos kihívás. Ami a koordinációt illeti, nagyon fontos, hogy a különböző technikai csoportok, amelyek különböző csapatokban és témakörökön dolgoznak, akár a kormány berkein belül is, ők részei kell, hogy legyenek az adományozók közötti egyeztetéseknek. Ezek a találkozók olyan találkozók, ahol például egy minisztert kérdőre vonhatnak az adományozók azzal kapcsolatosan, hogy milyen politikák révén használják fel a kapott támogatást. Ezért az adományozói koordináció a kormányon belül zajlik, illetve a kormány részvételével, nagyon hangsúlyos részvételével, és egy aktív csapatunk dolgozik, csoportunk dolgozik Kinsaszában is, ők is részt vesznek ebben a munkában, bizonyos szempontból vezető szerepet is kapnak az adományozók közötti koordinációban, de elismerem, hogy lehet megjavítani ezen a munkán. Ami pedig a korrupció kérdését illeti, ha megnézzük, hogy ezen a területen milyen munkát végzünk, és milyen munkát folytatunk majd a jövőben, a támogatói blokk keretében történik ez, az igazságügyminisztérium mellett működik ez. Most nem áll rendelkezésemre részletes információ azzal kapcsolatosan, hogy pontosan milyen munka folyik ennek a testületnek a kerében, de ugyanúgy, mint más országok esetében a kormányjal párbeszéd folyik a végrehajtás szintjével kapcsolatosan az igazságügyi minisztérium részéről a korrupció területén. Nagyon nehéz meghatározni a célkitűzéseket, illetve számszerűsíteni ezeket ezen a nagyon kényes területen, de ez olyasmi, amit meg fogunk kísérelni a biztonsági szektor reformja keretében, a 11. TDF keretében, és be fogok számolni az eredményekről a kérdést feltevő képviselőasszonynak, illetve a szakbizottságnak is, hogyha erre érdeklődését fejezi ki. Köszönöm. Thank you very much. That was uh, Nos, intensive discussion. Now for concluding remarks, Bart Stars, please. Ik zal szóval heel kort zijn. Uh, ik denk dat... nagyon rövid leszek. Nagyon jó volt ez, és úgy gondolom, hogy a számvevőszék anyaga rengeteg anyagot ad arra, hogy elgondolkozzunk, tovább gondolkozzunk. A külügyi szolgálat is jelezte, hogy mik a problémák. Azt hiszem, hogy ez a párbeszéd most a bizottsággal és a külügyi szolgálattal is fontos volt segített abban, hogy jobban értsük meg a dolgokat. Jó lenne tudni, hogy a bizottság fejlesztési együttműködése, amiről holnap délután tárgyalunk, abban meg, meg kell beszéljük a számvevőszék jelentését is. A kollégák, akik a fejlesztési együttműködés kapcsán ott lesznek, majd újra felvetik ezt, hiszen a jövőben nagyon jónak tartanánk azt, hogyha a bizottság ellenőrző, ö, ö, támogatás ellenőrzési részlegével együttműködünk. Weisberg asszony, megjegyzései, Weiler asszony megjegyzései úgy gondolom, hogy fontosak, természetesen vannak fenntartható projektek. Mukabuban például van egy mezőgazdasági projekt, én magam is ellátogattam oda, és én úgy találtam, hogy az egy kiváló modell lehet, nem csak a fenntarthatóságra, hanem egyszerűen a mezőgazdaság számára hiszen a bozotos területeket kitisztítják, fákat ültetnek, tehát ez már fenntartható gazdálkodás, és joggal hangzott el az is, a bizottság is kitért, hogy a legtöbb fejlődő országban valóban látjuk, hogy a nők különleges helyzetet és szerepet töltenek be, ezt mindenképpen be kell vegyük a jelentésbe. Az irányításról, a jó irányításról is beszélt a kolléganő, persze ez nagyon fontos. Grészle asszony a belga biztost említette, hogy a, a kongói kijelentését még belga külügyminiszterként tette, de természetesen a választások folytathatók. Én magam ott voltam akkor, amikor a legújabb, e- vagy a legutóbbi elnöki és parlamenti választásokat tartották. Azon a részen, ahol én voltam, ott nem volt százszázaléki korrekt, de viszonylag korrekt volt az eljárás. És a független választási bizottság úgy gondolom érdekesen működött, nagyon sok helyi ember vett részt benne, ez is pozitívum volt. Persze rengeteg nehézséggel szembesültek, de mm, nagy vonalakban, nagyvárosokban, a városok környékén úgy gondolom, hogy viszonylag korrekt volt az eljárás. A csalás eh, kísérletek azok korlátozottak voltak, bár tudom, hogy volt az országnak olyan része, ahol szörnyű volt, eh, vagy sokkal rosszabb volt ennél a helyzet, de úgy gondolom, hogy az Európai Unió ebben jelentős szerepet játszott, hogy ez csak bizonyos területeken fordulhatott elő. Tehát igenis hajlandó és kész vagyok arra, hogy ezeket az elhangzott kérdéseket felvegyem a jelentésbe, beszéltünk róla, a megfogalmazásaimat majd ehhez fogom igazítani, hogy el lehessen majd fogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Teljesen komplex témaként tárgyaltuk ezt ma meg. Köszönöm Veszberg úrnak a számvevőszéktől, és a bizottság képviselőinek is köszönöm, hogy ilyen kiváló, kompetens válaszokat hallottunk. Köszönöm a képviselőknek a jelenlétet, és ezzel a mai ülés végére értünk. Hogyha az egyebek között nem akar senki mást felvetni. Úgy látom nem. A koordinátorok ülésére most kivételesen elmarad, az új évben kerül megtartásra, úgyhogy az utolsó ülés alkalmából karácsony előtt szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy egyrészt a szakbizottság tagjainak megköszönjem az együttműködést, köszönöm a szakpolitikai tanácsadók munkáját, munkatársakét, a titkárság munkatársait, és természetesen a jogi szolgálat munkatársainak, többi szolgálatnak és a tormácsolási szolgálatnak a munkáját. Szívből köszönjük, hogy az egész év során kiválóan segítettek minket. Önöknek, családjaiknak pedig boldog, áldott karácsonyt és megfelelő jó kezdést egy egészséges, sikeres 2014-es évhez. Ennek között, keretében lezárom az ülést. Köszönöm.